Az elnök. Señorías, vamos. Tisztelt képviselők, kezdjük meg a szavazást. Quieren tomar sus asientos, por favor. Kérem foglaljanak helyet. Al abrir esta sesión de votos, me veo en la penó... Nos, az a tisztem, hogy egy nagyon szomorú bejelentést tegyek. November 24-én 112 ember vesztett életét egy tűzvészben, Dakában, Banglades fővárosában, egy textilgyárban. Nem volt megfelelő vészkiárat, nem voltak megfelelő védelmi intézkedések, jólékony anyagokat gyártott ez a gyár, és éppen ezért öltött ilyen méreteket ez a tragédia. Bizonyára elképzelhetik, hogy milyen fölhürdülés ide, övezte ezt a tűzvészt. Nagyon sok ezer munkás ment ki a Dakai utcára, hogy jobb munkabiztonsági intézkedéseket kérjenek. Természetesen Foglalkoznunk kell ezen tragédiával. Bangladesben több mint 4000 textilgyár van. Ezeknek a többségében nincsenek megfelelő védelmi intézkedések. A bangladesi export nagy része az Európai Unióba, illetve az Egyesült Államokba irányul. Nagyon sok exporttermék nagy márkanevek gyárai, vagy nagy márkanevek hez kerül. Az Európai Parlament úgy véli, hogy elemezni kell a bangladesi munkakörülményeket, és ezt a kérdést mindenképpen figyelembe kell venni a jövőbeni kereskedelmi megállapodásoknál. Nem sürgősségként tárgyaljuk ezt a kérdést. Az elnökök értekezlete úgy döntött csütörtökön, hogy az Európai Parlament egy teljes vitát szentel ennek a kérdésnek januárban. És itt bizottsági és tanácsi nyilatkozatokra is sor kerül. Az Európai Parlament és az önök nevében hadd mondjam el azt, hogy mi megdöbbenéssel gondolunk a áldozatok áldozatokra, áldozatok családjaira, és a, sérülé, a sérülteknek kívánjuk a Mihabarebi teljes felépülést. Még egy bejelentésem van. A 2012. november 22-i elnöki értekezleten egy ajánlást fogadott, fogadtunk el, a Krim szakbizottsággal kapcsolatban. Ugye az elképzelések szerint 2013. március 31-éig élt volna ez a szakbizottság, a szervezet bűnözéssel foglalkozó szakbizottság. Ezt az elnökök értekezlete megváltoztatta a 184-es szabály értelmében, és szeptember 30-áig, tehát 2013. szeptember 30-áig terjeszte ki, terjesztette ki a mandátumot. Ezzel kapcsolatban van-e ellenjavaslat? Nem, akkor ezt elfogadottnak tekintjük tehát jövő év szeptember 30-áig él majd ez a szakbizottság. Még egy bejelenteni valóm van. Tavares úr. Sim, senhor presidente, para a propósito desse prolongamento. Köszönöm elnök úr a szót.